Buenas tardes, señoras y señores, colegas. El punto siguiente en orden del día es la de... Kedves kollégák, a napi rendben szereplő következő pont az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos, ami az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének negyedik bekezdésében szerepel. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem körünkben Castilla-La Mancha, az én régióm újságírói küldöttségét, akik most itt vannak körünkben. A vita megkezdéséhez szeretném megadni a szót López Garrido úrnak, aki a tanács nevében szólal fel, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy vitát kezdeményezett erről a témáról. Ha. Európai polgári kezdeményezésről, ami nagyon fontos és nagyon releváns aspektusa az Európai Unió demokráciájának, az Európai Unió továbbfejlesztésének és az európaiságnak. ebben a dokumentumban, ami most új szakasz nyit az Európai Unió történelmében, ez is megtalálható, hogyha legalább egy millió európai állampolgár különböző országokból kezdeményezést tesz, akkor az jogalkotási eredményt hozhat. Egyébként ugye az Európai Bizottság hozza az ilyen javaslatokat, kezdeményezéseket. Prioritást jelent a elnöksége számára, hogy megvalósuljon ez a lehetőség, mert Európa számára is prioritás ez. Amikor tanácsban az egyik tagállam elnököl, akkor nem a saját prioritásait, saját célkitűzéseit kell megvalósítania, hanem meg kell haladnia azokat, és Európa teljességének a céljait kell megvalósítania. Az állampolgári kezdeményezés joga amit most az 500 millió európai állampolgár megkapott, nagyon lényeges eszköz, és a spanyol elnökség egyik prioritását képezi. Nem spanyol prioritás, hanem európai prioritás, ezért foglalkozunk vele. Az európaiak azt várják, hogy 8 év idő vesztegetés idő, fecsérlés után most behozzuk a lemaradást. Be kell hoznunk a lemaradást, és reagálnunk kell az állampolgárok várakozásaira, mert mit is várnak az állampolgárok? Azt, hogy részt vehessenek. Az állampolgárok azt várják, hogy helyreálljon az egyensúly az Európai Unióban a 20. században mindig felülről lefelé építkezett Európa, most pedig ö, talán alulról felfelé is tud majd építkezni. Ezért gondoljuk úgy, hogy a lehető leggyorsabban ö, be kell vezetni az állampolgári kezdeményezést, az európai polgári kezdeményezést. Így lehetőséget kapnak az európai polgárok, hogy részt vegyenek az EU életének alakításában. a politikai vita, a politikai diskurzus alapvetően nemzeti jellegű. Itt Brüsszelben viszont európai vitát folytatunk, viszont minden egyes tagállamban a belföldi, belpolitikai események hangzanak jobban, hang, a hangosabbak az állampolgári vagy polgári kezdeményezéssel lehetővé tesszük a civil társadalom számára, hogy európai vitát folytassanak. Abban bízunk, hogy az európai tétekről, és nem pedig a belföldi, belpolitikai szempontokról fognak csak vitát folytatni a polgári kezdeményezés eredményeképpen. Azt kívánjuk, hogy mihelyt a bizottság benyújtja a rendelettervezetet, és egyébként köszönjük a bizottságnak, elnökének, Bározó úrnak, illetve alelnökének, Sefcsovics úrnak, hogy megerősítették, hogy munkaprogramjukban is prioritást képez ez a téma. És hát Sefcsovics úr hamarosan elmondja majd, hogy mikor fognak javaslatot tenni. Mi abban bízunk, hogy ez nagyon hamar bekövetkezik, és akkor a tanács és a parlament meghozhatja a megfelelő jogszabályt annyira várják már a polgárok ezt a lehetőséget. Egy nagyon szakmai és egyben politikai újítás is. A az informális Lagranhai miniszteri tanácsülés után, Sepcsovics úr maga is emlékszik rá, Váström asszonynal folytattunk eszmecserét, aztán Madridban amikor a bizottság megkezdte munkáját, és hát ma délután is az Európai Parlamentben szeretnénk ösztönözni, bátorítani ezt a kezdeményezést. Nagyon hálás lennék, hogyha önök is nagy figyelmet fordítanának erre a javaslatra, és felgyorsíthatnánk a folyamatot, hiszen általános konszenzus övezi a tanácsban, a bizottságban, a parlamentben lefolyt viták során mindig ezt tapasztaltuk, például az AFKO szakbizottságban, ahol foglalkoztak vele. Nagyon jó lenne, hogyha ez az újítást jelentő új elem megjelenhetne az európai polgárok számára Európában. Köszönöm. Köszönöm, López Garrido úr. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság alelnökének, kedves barátomnak, Sefcsovics biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr, és szeretném megköszönni, hogy az Európai Parlament ezt a roppant fontos témát napirendre tűzte. Személyesen Diego barátomnak és a spanyol elnökségnek is köszönöm, hogy a napirenden tartotta ezt a spanyol elnökség alatt. Hiszen úgy gondolom, hogy ez megváltoztatja az Európai Uniós politikát. Eddig az európai konstrukció a képviseleti demokrácián nyugodott. Ez pedig a Lisszaboni szerződés is visszatükrözi, ahol látjuk, hogy az Európai Parlament szerepe sokkal erősebbé vált. A nemzeti parlamenteket is sokkal inkább bevonjuk az európai törvényhozási folyamatba a polgárokat is jobban bevonjuk ebbe a folyamatba. És pedig a részvételi demokrácia révén. Volt egy eszmecsere arról, hogy ha a polgárokat nem vonjuk be, akkor mi lenne ennek az eredménye semmi. Hiszen szerintem a képviseleti és a reprezentatív és a részvételi demokrácia az, amely igazi európai politikát képes létrehozni. Ezen eszköznek hála sokkal jobban alá húzzuk majd azt, hogy az európaiak milyen fontos szerepet játszhatnak a politika alakításában. Ahogy Diego már említette, szerintem ez egy sokkal erősebb határokon átnyúló európai eszmecseréhez vezet majd európai témákról, és nem csak a nemzeti témákról lesz szó, mint ahogy ezt a fővárosainkban látjuk a bizottság nagyon hálás volt, és hálás az Európai Parlamentnek, hogy kidolgozták ezt a témát. Véleményünk szerint a május 7-én elfogadott állásfoglalás és egy nagyon fontos politikai iránymutató volt, hogy hogyan folytassuk ezt tovább. A bizottság az ehhez hasonló fontosságú dokumentumok elkészítésénél az európai közvéleményhez is fordulunk, amennyiben lehetséges. Éppen ezért egy közvitát is kezdeményeztünk a tavaly decemberi zöld könyv alapján. Nagyon kellemesen meglepett az a több mint 300 válasz, amely a hozzászólóktól, érkezett szervezetektől, közszervezetektől, polgároktól, sőt nemzeti parlamentöktől is. Kiértékeltük a beérkezett válaszokat. Ezen kívül a konzultációs folyamatot azzal egészítettük ki, hogy Brüsszelben tartottunk egy nyilvános vitát, amelyen 150 érintett vett részre, az Európai Parlament képviselőivel együtt. Hogyha összefoglalnám ezt a vitát, el kell mondanom, hogy nagyon sok innovatív, pozitív javaslat érkezett be a bizottság asztalára. De mi is volt a következtetésem? Az állampolgárok nagyon érdekeltek a polgári kezdeményezésben. Azonban felhasználó barátként szeretnék ezt alakítani, hogy érthetőbb legyen, egyenesebb legyen és hozzáférhetőbb. Gondolom, hogy egyetértenek önök is velem, hogy ezek világos és nagyon fontos paraméterek abban a tekintetben, hogy a jogalkotás így legyen, hiszen ezek a paraméterek garantálnák azt, hogy az állampolgárok, a polgárok élnek ezzel az eszközzel, hogy jobb kommunikációt folytassanak a bizottsággal és az európai intézményekkel. A konzultációk eredményeire térvén és most az Európai Parlament, ez is szólok. A bizottság pillanatnyilag javaslatát utolsó formájába önti. A javaslatainkat pedig március 31-én szeretnénk elfogadni. Szerintem ez nem lenne lehetséges a spanyol elnökség erős támogatása nélkül hiszen ez az elnökség egyik prioritása, nekünk pedig ezt tiszteletben kell tartanunk. Spanyolország pedig eh, elkötelezte magát amellett, hogy haladást érjünk el. Tehát bizakodó vagyok, hogy eh, az elnökség, a tanács és az Európai Parlament konstruktív hozzájárulásnak köszönhetően ez a nagyon fontos eh, eszköz már a Lisszaboni szerződés első évforduló előtt életbe lép. Köszönöm. Köszönjük, Sefkovics úr, Sefcsovics úr. Most pedig megadom a szót a frakciók képviselőjének, elsőként a néppárt részéről Mendez de Vigo úrnak. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Ebben a teremben körülbelül 7 évvel ezelőtt az alkotmányozó konvenció vége felé, konvent vége felé a nemzeti parlamenti képviselők elfogadtak egy olyan dokumentumot, és a parlament részéről Lemassur úr, meg én, meg még mások, akik először, amely először fogalmazta meg a polgári kezdeményezés eszközét. Ez a participatív demokrácia kiváló példája volt, és ez is egy óriási európai vívmány, hogy egy alulról jövő kezdeményezés gondolata végül is a szerződések részévé vált, európai politikai intézmény lett belőle. Sefcsovics biztos úr még nem mondott nekünk konkrétumokat arról, hogy ez hogy fog működni, de éppen azért, mert ez még nem világos, három dolgot próbáljunk leszögezni. Ne bonyolítsuk túl a dolgot. Legyen hozzáférhető az emberek számára, könnyen lehessen ezt megszervezni. Másodszorban az európai és tagállami hatóságok között legyen nagyon szoros az együttműködés, mert a tagállami hatóságoké lesz a legfontosabb konkrét szerep, és harmadsorban pedig a bizottság és a parlament végezzen felvilágosító munkát arra vonatkozóan, hogy mikor, hogyan miért érdemes ezt az eszközt bevetni. Az interneten láttam már néhány ezzel kapcsolatos gondolatot, kezdeményezést, de el kell kerülnünk a csalódásokat. Például már szerveződik, hogy a parlament székhelyét vonják össze Brüsszelben, mint népi kezdeményezés. Nos, polgári kezdeményezést ilyen témára nem lehet kiírni, csak olyan dolgokat fogalmazzanak meg a polgárok, amelyek nem szerződés ellenesek, és ezt a tudomásukra kell hozni. Köszönjük szépen Mendes de Vigo úrnak. Most Hauregi úr kap két percet a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Sefcsovics urat. Nagy öröm számomra, hogy március 31-én a bizottság foglalkozik ezzel a rendelettervezettel. Nagyon jó hír ez, úgy gondolom, hogy eljött az idő, és gratulálok a bizottságnak is, illetve a tanácsnak is, hogy ilyen nagy lendületet adnak ennek a javaslatnak, és a parlamentben is fontos volt, hogy ez egyetértés kialakuljon. Az Európai Parlament legitimitásának erősítéséről is szó van. Ugye konkrétan és közvetlenül, nem a pártokon keresztül, hanem közvetlenül hozzánk fordulhatnak így egy törvénytervezettel az európai polgárok. Ez tovább erősíti tehát a parlamentnek a hitelességét, legitimitását az európai polgár van az európai integráció középpontjában, és így nagyon jó, hogy főszerephez juthat. Harmadrészt pedig az is jó dolog, hogy ez a kezdeményezés az intézmények és a polgárok közötti kapcsolatokat szorosabbá teszi. Mindig beszéltünk erről, de sosem valósítottuk meg. Szerintem jó az, hogyha az emberek közelről megismerik a parlamentet és értik, hogy mire való. Néhány ajánlást szeretnék tenni most. Mendez de Vigo úr javaslataival mm, egybeesnek ezek. Olyan szövegre van szükségünk, ami mindenek előtt rugalmas. Rugalmas, tehát lehetővé teszi ennek a jognak a gyakorlását nagyon sok ember számára de nem kell megmondani, hogy milyen országokat, meg milyen százalékban kell képviselniük nekik. Legyen rugalmas ez a lehetőség, legyen könnyű vele élni, de azért legyen világos a dolog, nem szabad felesleges illúziókat kelteni és frusztrálni az embereket. Tudni kell, Eh, mielőtt aláírásokat gyűjtenek, hogy érdemese valamire aláírásokat gyűjteni, hogy ne frusztráljuk az embereket. Tehát eh, egyértelműség és rugalmasság, ezt kérem eh, ebben a javaslatban, és gratulálok. Köszönöm szépen. Hárehi úr, a liberálisok részéről most jeltem meg, ki asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A polgári kezdeményezés fontos reform, amit a Lisszaboni szerződés honosít meg. Növeli az európai polgárok közvetlen befolyását. Egyértelműen ugyanakkor csak kis lépést jelent, és nem könnyű egy millió aláírást összegyűjteni ha össze is gyűjtötte az ember az egymillió aláírást, csak azt kérhetjük az egymillió aláírással a bizottságtól, hogy tegyen valamit, de lehet, hogy az Európai Bizottság semmit nem fog tenni. Én remélem, hogy az európai polgári kezdeményezés sikeres lesz. Na most, ha sikeres lesz, akkor eh, könnyen előfordulhat, hogy eh, jelentős elérelépések eh, történnek neki köszönhetően. a polgári kezdeményezés kereteinek kialakításakor gondoskodni kell arról, hogy az eljárás korrekt, a szabályok világosak és érthetőek az emberek számára. Semmiképpen nem szeretnénk hamis vágyaknak, reményeknek, félreértéseknek teret adni. Én úgy gondolom, hogy az ex ante felülvizsgálati eljárás mindenképpen tanulmányozásra érdemes, mert pozitív hatásai lehetnek. Nem vagyok benne biztos, hogy a negatív döntést túl korán meg kellene hozni. Úgy gondolom, ugyanakkor, hogy a tagállamok egy bizonyos kvótája kell, hogy a kezdeményezés érvényességének küszöbét képezze. Nem szabad a rendeletben akadályozni a kezdeményezőket, egyszerű dokumentumra van szükség. Remélem, hogy a bizottság foglalkozik is majd a sok kéréssel. Most három percben megadom a szót a zöldek képviseletében Hefner kollégának. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, kedves Diego López és Sefcsovics biztos úr. Óriási esély van most Európa előtt, mert ugye egy felülről jövő dolog az egész európai felépítmény, a kormányok hozták létre. Most viszont eljutottunk oda, hogy egyre közelebb kerülünk a polgárokhoz, sőt alulról fölfelé építkezővé válhat az Európai Unió. Ez az első olyan eszköz, politikai eszköz, amely a közvetlen beleszólását a polgároknak lehetővé teszi. Ez óriási politikai történelmi vívmány, és ezt nagyon jól kéne kommunikálni az európai demosz felé, mert Franciaországban, Olaszországban, Németországban mindenhol van egy, egy nemzeti közvélemény, de ezek a közösségek külön-külön működnek. Nincsen igazán európai vita, de egy ilyen polgári kezdeményezés ösztönzője lehet annak, hogy európai szinten kezdjenek az emberek gondolkodni, egymással vitázni, és ne érezzék most már többé azt, hogy Brüsszel oly messze lenne tőlük. Ez lehetőséget ad a polgároknak arra, hogy konkrétan beleszóljanak a történésekbe. Ezért nagyon konkrétan meg kell mutatni a polgároknak, hogy ez hogy működik, hogy ez aztán sikeres lesz-e, vagy majd csalódásokhoz vezet, az azon múlik, hogy hogyan ültetjük át a gyakorlatba. Nyilvánvalóan ma még nem lehet részletekről beszélni, hiszen erre vonatkozóan nincs is még döntés, de talán érdemes néhány dolgot előre leszögezni és előre bocsátani számomra a dolog sikere azon múlik, hogy a bizottság, amit mi itt jogis, jogalkotási javaslatként megfogalmazunk, ne csak rendelkezés formájában jelenítse meg az új szabályokat, hanem a már létrejött, ha esetleg megvalósul polgári kezdeményezéseket felkarolja. Nagyon szomorú lenne, hogyha az első ilyen polgári kezdeményezés, amikor egymillió ember közösen gondolkodik, kezdeményezése a szemetes kosárban végezni. Ezért fontos az, hogy az úgynevezett admissibility checkeket, vagyis a befogadhatósági kritériumokat nagyon egyértelműen megfogalmazzuk. Nyilván nem lehet olyasmire szövetkezni, amely az érvényes szerződésekkel ellentétes de ezt le kell bontani konkrét szabályokra a polgárok számára, hogy valódi eszközt adjunk a kezükbe, ne vezessük őket csapdába, hogy olyasmit akarjanak, amit nem lehet akarni. A második megjegyzésem pedig az, hogy ugye az egyharmad vagy a kilenc tagállam küszöb nekünk túl magasnak tűnik. A parlament a tagállamok egynegyedét, vagy a lakosság egynegyedét szeretné határként megfogalmazni, illetve a tagállamok méretéhez képest arányosítani is lehetne ezt a dolgot. Nem mindegy, hogy egy adott nemzeti közvélemény hány százaléka vesz részt egy ilyen kezdeményezésben. Ezt valahogy ki kell találni. Azt szeretném, elnök megpróbálja félbeszakítani a felszólalót, és ez sikerül is neki. Köszönöm. Most az európai konzervatívok és reformisták nevében Kamal úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Úgy gondolom, hogy eh, minnyájunknak eh, üdvözölnünk kell olyan kedvezményezéseket, amelyek az Európai Unióban eh, a polgárokat is részesíti a döntéshozatalban. Egy ok miatt több rugalmasságot kérnék tehát miért nekünk kell megszabni azokat a dolgokat, ami alapján a polgárok kezdeményezhetnek? Kezdeményezzenek ők. Tehát nézzük meg, hogy válaszoljunk a polgárok kérdéseire. Tehát azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznak a polgárok, azokat próbáljuk megválaszolni. Azonban még egy dolgot említenék, ez pedig az átláthatóság, hiszen nagyon nehéz ez. Tehát például, hogyha egy bizonyos számú aláírásra van szükségünk, tehát akkor a gyűjtést pedig átláthatóan kell megoldanunk. Ne engedjük, hogy bizonyos szervezetek igazából maguk, magán elrabolják ezt a kezdeményezést. Tehát az itt a polgárokról van szó, és nem az NGO-król elsősorban. Köszönöm. Most pedig a GUE nevében egy percre Sönderhol úr Köszönöm, elnök úr. A polgárok EU-val szemben érzett bizalmatlansága növekszik. Látjuk, hogy az európai választásokon eh, milyen kevesen vettek részt. Ez pedig eléggé világos jelzés volt. Amennyiben az európai polgári kezdeményezést csak kevesen használják, akkor ez még csak rosszabbítja a helyzetet. És a mi frakciónkból pedig azt követeljük, hogy ne legyenek a szabályok túlságosan szigorúak. Tehát európai jelentőségi lehet az a kérdés, hogyha például az első millió aláírás kevés országból érkezik be. Európai parlamentként is tehetünk valamit, hogy a polgári kezdeményezés komoly dolog legyen. Például határozhatunk itt ebben a teremben, hogyha elismernek egy polgári kezdeményezést, akkor kötelezettséget vállalunk, hogy a parlamentben megvitatjuk ezt. Olyan vitát folytatunk, amely eredménye a kezdeményezésről szóló következtetés lesz. Tehát eh, a frakciók között eh, szerintem megpróbálhatjuk ezt megtenni, tehát úgy, hogy a napi rendet megváltoztatjuk. Köszönöm. Most pedig Van Hecke kolléga kap szót, aki egy percet kap a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. meghallgattam az itt elhangzottakat. Tudjuk tapasztalatból, a Franciaország és Hollandiai népszabadások tapasztalatából és részben az írországi tapasztalatok alapján is, hogy az eurokraták hogyan reagálnak, amikor az emberek kifejezésre jutatják akaratukat. Igazából csak egy fügefa levélről van itt szó, amit a Lisszaboni szerződés behoz a képbe, de igazából a polgároknak nem sikerül majd a jogszabályokon változtatniuk ezzel a kezdeményezéssel. A döntések ugyanolyan bürokratikus és antidemokratikus módon fognak megszületni, mint eddig. Mire van szükségünk Európában? Kötelező erejű népszavazásokra. A török csatlakozással kapcsolatban például, hogy a demokráciát helyreállítsuk. A polgári kezdeményezés sajnos egyfajta kasztrát karikatúrája mindennek, nem más. Köszönöm szépen. A felszólalók, a frakciók felszólalójának listáját most lezárjuk, és a saját nevükben jelentkezett képviselők kapnak most szót. Először Cassini úr a néppárt részéről másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr. Garigó miniszter úr nyilatkozott tehát én pozitívnak találtam, és Sefcsovics biztos úr megszólalását is. Az, hogy ez a polgári kezdeményezés most létrejön, ez végre mutatja, hogy létezik olyan, hogy európai nép. És az Európai Unió működésének egyik kritériuma az, hogy demokrácia kell, hogy legyen. Eddig nem voltak igazán demokratikus struktúrák. A Lisszaboni szerződés az első, amely megpróbálja ezt orvosolni, de ha egy millió európai polgár összefog, akkor ez most már lehetséges. A valódi komoly politikai véleményalkotásnak azonban sok szabálya van, és nem szabad, hogy egy ilyen kezdeményezés csak egy aláírt papírtömeg legyen, hanem garantálni kell különböző szabályokkal, hogy ezzel ne lehessen visszaélni, és azt is, hogy ebből népi vita alakulhasson ki, és minden ellenőrizhető legyen az eljárásban. A Lisszaboni szerződés 11. cikke kimondja ennek az eszköznek a lehetőségét, kereteit, de ez még nem oldja meg a a demokratikus deficit problémáját teljes körűen, de legalább megjelenik a szerződésben az a fogalom, hogy európai nép, és nem az egyes tagállami népek összességeként, hanem mint önálló entitás. A témát, ahogy már elhangzott, európai témaként kell megfogalmazni, és az aláírások tagállamonkénti eloszlását szabályozni kell a résztvevő polgárok országainak minimális számát is, hogyha franciák, olaszok, spanyolok valamit csinálnak, az jó dolog, de mindig az európai polgár nevében tegyék ezt. Egy percre megadom most a szót Gurmai Köszönöm, igen tisztelt Biztos úr, igen, tisztelt miniszter úr. A Lisszaboni szerződés utáni időben a polgári kezdeményezés egy kiváló alkalom, hogy a polgárok közvetlenül is részt vehessenek a politika alakításában. De nagyon fontos követelményekkel is foglalkoznunk kell. Kettőt emelnék ki ezek között. Az aláírások gyűjtését megfelelő módon igazolni kell. Ez pedig komoly problémákat vethet fel, hiszen a tagállamokban az idevágó jogalkotás nagyon eltérő lehet. Tehát itt különféle szabályokat kellene egységesíteni. A másik pedig eh, a kezdeményezés eh, felvethetősége. Tehát korlátozzuk eh, az Európai Unión belül a kezdeményezés hatását, vagy pedig engedjük be, tehát exkluzív vagy inkluzív módon bánjunk vele. Szeretném Sefcsovics úrnak és a spanyol elnökségnek megköszönni munkáját, és azt is szeretném megköszönni, hogy az érintetteknek januárban lehetőségük volt arra, hogy megtárgyalják ezt a kérdést. Most pedig tényleg szeretném tudni, hogy a megbeszélés eredménye mi. A bizottság mit fog tenni a ezen két dolog tekintetében, tehát hogy az aláírásokat hogyan igazolják, illetve a kezdeményezés felvethetősége hogyan jelenik majd meg. Itt az európai polgárokat képviseljük, és az európaiaknak pedig egy nagyon érthető üzenetet kell küldenünk. Bizakodó vagyok, a spanyol elnökség a trió részeként kiváló munkát végzett. Tehát köszönöm, a úr, Köszönöm. Köszönöm. Másfél percre most eh, átadom a szót eh, Diana Wallis asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt bizottsági alelnök úr. Ez az új politikai eszköz óriási potenciállal rendelkezik, és az európai demokráciát erősítheti. A hazámra gondolok, ha egy jogalkotási kezdeményezést át akarunk vinni, akkor meg kell találni egy parlamenti közösséget, és egy lottó cég támogatását is el kell nyerni. Nagyon fontos, nagyon izgalmas lehetőség, ez most az európai polgárok számára büszkévé tesz engem ez a lehetőség. Ugyanakkor az, hogy ez hozzáférhető, polgárbarát és hiteles legyen, még sok mindenre szükség van szigorúan kell alkalmazni a rá kitalálandó szabályokat, az európai kompetenciába illető kérdéseket irányulhat csak, és az emberi jogokat is figyelembe kell venni minden ilyen kezdeményezésnek, és számos technikai megvalósítási feltétele van. Legfontosabb az, hogy a parlamenti képviselőknek együtt kell működniük a tekintetben, hogy felkaroljanak kezdeményezéseket. Szerintem segíthetünk a polgároknak abban, hogy a polgárok eljuttassák üzenetüket a bizottság felé. És valóban demasztról demokráciáról beszélhessünk. Köszönöm szépen. Eh, Wallis asszony, egy másik eh, alelnök következik, Izabel Durán asszony egy percben. Köszönöm szépen. Hefner kollega már eh, említett néhány feltételt, amely ahhoz szükséges, hogy kredibilis, legitim legyen ez a kezdeményezés. Szeretném felhívni a figyelmüket a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, amely hangsúlyozza, hogy a részvételi demokrácia esetében mindenkinek a saját szerepét kell játszani a, a parlamenti képviselőknek, a tanácsnak, a civil szervezeteknek és a polgároknak is, akik nem szervezett formában tehetik ezt a kezdeményezést kezdeményezést. Azt kérném, biztos úr, a szerződés 11-es cikke lehetővé teszi ugye a struktúrált és szervezett párbeszédet is a civil társadalommal. Szeretném tudni, hogy milyen javaslatot kívánnak önök tenni a szociális dialógus illetve a civil társadalmi dialógus is megvalósulhasson, hogyan gondolja strukturálni párhuzamosan és intézményközi módon ezt a párbeszédet. Köszönöm szépen. Duranson, most pedig Van Dalen úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, a az európai polgárok kezdeményezéseket tehetnek. Ez egy fontos ütőkártya, mert az európai polgárok messze vannak az európai intézményektől, és nem mindig vesznek részt a politikai mozgalmakban sem. Ez egy fontos lehetőség, segítő kezet nyújtunk a polgároknak. Hangsúlyoznám a fontosságát Kánsz úr, aki itt van, tett egy kezdeményezést, mi szerint a vasárnap továbbra is szabad nap, ünnepnap kell, hogy maradjon, munkaszüneti nap kell, hogy maradjon, hogy az ember a családjával lehessen Hollandiában minél több aláírás próbálunk gyűjteni, és kérem, hogy ebben segítsenek bennünket a polgárok számára fontos ez a téma, és a parlament, a bizottság komolyan kell, hogy vegye ezt a lehetőséget, mert Európa van a polgárokért, nem a polgárok Európáért, és mindennek rendben kell zajlania. Köszönöm szépen. Elnök Kolárszka Bobinska asszony következik most. Tisztelt elnök úr! A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően az Európai Parlament új jogköröket kap, a polgári kezdeményezés pedig fontos előrelépés az európai demokrácia útján. Viszont, hogyha azt akarjuk, hogy a kezdeményezés tényleg betöltse szerepét, olyan eljárásokat kell kialakítani, amelyek nem csökkenthetik már a kezdetekkor demokratikus jellegét. Az Európai Parlamentnek nincs igazán szerepe a polgári kezdeményezés eljárásában. A parlament az előző ciklusban úgy döntött, hogy az Európai Bizottság dönti majd el, hogy milyen polgári kezdeményezést fogadnak be, illetve utasítanak el. Én úgy gondolom személy szerint, hogy a parlamentnek fontosabb szerepe kellene, hogy legyen. A bizottsággal együtt kellene, hogy véleményt nyilvánítsunk a polgárok kezdeményezéseiről, és akkor a jogalkotási folyamat és a, ezek a kezdeményezések egyaránt a demokratikusan választott képviselők kezében lennének, hiszen mi vagyunk az egyetlen teljesen demokratikusan választott intézmény. A polgári kezdeményezések pedig nagyon jelentősek, ezért a a parlamentet is be kell vonni, hogy jól értsük egymást. Nem lehetnek nem kormányzati szervezetek kezdeményezők. Nagyon fontos, hogy a célkitűzést is pontosan meghatározzák a kezdeményezésben, és harmonizálni kell a kezdeményezések eljárását a különböző tagállamokban, mert hogyha különböző eljárások működnek, akkor az problémákhoz fog vezetni. Köszönöm szépen, kedves kollega. Flasikova Benyova asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, miniszter úr, a polgári kezdeményezés győzelem a demokrácia számára, hiszen több ember vehet részt a politizálásban az Európai Unióban. Én üdvözlöm az ön megközelítését, Sevcsovics úr, Gurmai Zita kolléganőm már egy sor kérdést feltett, és ezekre választ is kell majd adni. Az egyik kérdés az arra vonatkozott, hogy a polgári kezdeményezés aláírásait hogyan fogják összegyűjteni. Vajon egy állami ügynökség gyűjti őket, vagy az utcán gyűjtik őket? Hogyan gondoskodunk arról, hogy a szólásszabadság ne sérüljön? Aztán hogyan oldjuk meg a finanszírozást? És ugye ki fogja fizetni ezeket a kezdeményezéseket? Az EU, a tagállamok vállalják a számla kifizetését? Vagy azok az emberek, akik a kezdeményezés mögött állnak? És um, előfordulhat, hogy a demokrácia látja a kárát az állampolgárok fizetőképességének, vagy fizetőképtelenségének? És mennyi idő áll rendelkezésre az aláírások összegyűjtéséhez? Nagyon fontos, hogy az állampolgári kezdeményezéseket megóvjuk az EU-nak ártó emberek szándékától. Köszönöm szépen, most pedig Harkin képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én kétszer is igenért kampányoltam a Lisszaboni szerződés kapcsán, tehát pozitív felémnek éltem ezt, és nem értek egyet a kollégámmal. Szerintem nem csak fügefa levél, vannak korlátozások, de van potenciálja, és valóban elősegíti a részletek demokrácia elősegítését. Tehát eh, azt gondolom, hogy ez elősegíti a polgárok részvételét a mindennapi életben a meghallgatások a Petéző bizottságban is például. De nem csak a polgárok véleményét kell kérni, hanem meg is kell hallgatni őket, és garantálni kell, hogy figyelembe veszik az ő véleményüket, bármilyen jogalkotási folyamat során ez lehetőség az EU intézmények számára, amely bemutatja azt, hogy a polgári kezdeményezés nagyon fontos, és végig kell vinni. Ez a jogalkotás polgárbarát kell legyen, és látható kell legyen. És természetesen nagyon fontos, hogy segítséget nyújtsunk a polgároknak, azoknak, akik ilyen petíciót kívánnak benyújtani. Világosan meg kell fogalmazni, hogy a bizottság hol tud fellépni és hol nem. Nem hiszem, hogy azzal sokra megyünk, ha egymásra mutogatunk azzal, hogy mindenki más tehet a demokratikus deficit problémája kapcsán. Tehát szerintem az EU kompetencián kívül ne keresünk megoldást, tehát mindenképpen proaktívan kell fellépni. Minden lehetőséget, figyelembe kell venni, de nem szabad többet ígérnünk, mint amit teljesíteni tudunk, olyan, mint egy új szülőt. Rengeteg potenciál van benne, de óvatosan kell kezelni, amikor első bizonytalan lépéseit gyermekcipőben megteszik. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, átvettem az elnökölést, és magyarul fogok beszélni szíves engedelmükkel. Folytatjuk a felszólalásokat. Következő felszólaló egy percben, Madame Eva Lichtenberger Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ami ennek az eszköznek a kialakítását illeti, nagyon nagy felelősséget viselünk. Mert az a remény, amit az európai polgárok ehhez a kezdeményezéshez fűznek, ezek nagyon fontosak. Európai szinten kell megoldani ezeket a kérdéseket. Most minden szem ránk néz. Minden hibát el kell kerülnünk, ami felmerül, amikor petíciókról van szó. El kell kerülnünk azt, hogy az európai polgári kezdeményezés ne legyen csak siratófal, nagyon jó lenne, ha nem csak az lenne, hanem sokkal aktívabb eszköz. Aktív állampolgárokat szeretnénk látni. Mire várnak ezek az aktív polgárok? Arra, hogy hogy fog kinézni ez a polgári kezdeményezés. Ha túl nagy akadályt gördítünk az illetékesek vagy az állampolgárok elé, akkor ez frusztrációhoz fog vezetni. Egy millió aláírás összegyűjteni hihetetlen nagy erőfeszítést igényel egy adott témához. Ha ezek az aláírások um, igazából egy fiókban találják magukat, és nem is foglalkoznak ezzel a témával. No, hát azt hiszem, hogy akkor adtunk egyet az európai demokráciának azzal, hogy ilyen nagy erőfeszítés mellett összegyűjtött aláírások kapcsán az adott témát mégiscsak por fedi majd. Következő felszólaló másfél percben Mária Nedelcseva Elnök úr, tisztelt kollégák, a polgári kezdeményezés eh, kezdeményezése valóban az európai civil közösséget, társadalmat hivatott létrehozni. Ez egy újdonság az állampolgárok számára, hallhatják hangjukat a döntéshozók előtt és velük együtt. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ugyanoda tartozunk, az Európához tartozás közös érzését erősíti ez. Sajnos azt kell mondanom, hogy az emberek általában nem érzik, hogy Európához tartoznak az EU-hoz. Nagyon fontos, hogy az alkalmazás gyakorlati legyen, nagyon fontos az is, hogy a politikai szempontokat figyelembe veszük, és nem szabad szem előtt téveszteni azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik ennek a kezdeményezésnek a megvalósítását. Nagyon fontos tehát a részvétel, nagyon fontos az állampolgárok aktív részvétele a közösségi politikában, ezt a szellemet kell képviselnünk. Ugye meghatározott az, hogy hány tagállamban kell aláírásokat gyűjteni, nagyon fontos, hogy ezt vegyük tesz figyelembe, nagyon fontos az is, hogy figyeljünk arra, hogy az állampolgárokat ne akadályozzák abban, hogy petíciókat nyújtsanak be. Szeretném azt mondani, az aláírásgyűjtés kapcsán az aláírások hitelesítése elfogadható kell legyen. Ugye nemzeti szinten már van példa arra, hogy hogyan lehet aláírásokat hitelesíteni. El kell kerülnünk azt, hogy ez a polgári kezdeményezés adminisztratív akadályok miatt ne tudjon megvalósulni. Nagyon fontos tehát az állampolgárok demokratikus akaratát figyelembe venni. Nagyon fontos az is, hogy a kezdeményezések valóban eredményhez vezessenek, valóban demokratikus feladatot kell el. Következő hozzászóló Roncias de Rosa úr. Egy percben. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az egyik legfontosabb demokratikus előrelépés az Unió számára. Azok, azon ír polgárok, akik igennel szavaztak a Lisszaboni szerződésre, az részben, ők részben ezt ezen kezdeményezés miatt tették. Azt kérhetik ezáltal ugyanis a bizottságtól, hogy javaslatokat terjesszen elő. Azonban fontos, hogy ez egy átlátható folyamat legyen, tudnunk kell, hogy ki szervezi ezen kezdeményezéseket, és tudnunk kell azt is, hogy ki finanszírozza majd ezeket. Nem szabad, hogy a nagyvállalati érdekek ezt túlszul ejtsék. El kell tehát dönteni, hogy amikor döntés születik egy javaslaton, akkor ne ugyanaz a testület, ne a bizottság döntsön a elfogadhatóságról. Az ombudsmannak kellene központi, európai szinten eldöntenie, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem az. Az azon államok minimális száma, amely szükséges, Hét kellene, hogy legyen, nem pedig kilenc, ahogyan azt a bizottság javasolta. És hangsúlyoznom kell, hogy az egy millió aláírásos küszöb, amelyet a szerződés meghatároz, ezt nem lenne szabad megszegni. Így az, alá, így az állampolgárok nagy száma és a tagállamok száma is érvényesül. Nagyon fontos, hogy eleget tegyünk a szerződésben foglaltaknak. Végezetül pedig szerintem lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy interneten is regisztráltathassák magukat. Következő hozzászóló egy percben Urrike Lunacek asszony. Presidente, quiero empezar en castellano. Tisztelt elnök úr, szeretnék spanyolul kezdeni, és szeretnék köszönetet mondani a spanyol elnökségnek azért, mert ezt a kezdeményezést előbbre hozta a terveknél, és most németül folytatnám. A bizottságnak is szeretném megköszönni, hogy a spanyol elnökség kezdeményezését megfogadta, és azt mondták, hogy már a jövő héten előterjesztik a javaslatot. Reméljük, hogy nyárig egy kész javaslat is előttünk lesz. Fontosnak tartom mindezt, hogy eleget tegyünk a polgárok elvárásainak. Ahogyan azt számos előttem szóló már kifejezte, én is úgy gondolom, hogy az új országok számára, a kilenc ország szerintem túl magas korlát. Szerintem öt kell, hogy érvényesüljön, öt, öt ország, egy millió aláírás összegyűjtése nem egyszerű, még akkor is, hogyha az internetet is felhasználhatjuk ehhez, de szükséges ez ahhoz, hogy a polgárok is lássák, hogy kívánjuk az ő részvételüket ebben az Európában, és a politikai vitában való részvételüket. Ami pedig a jogi, formai és a tartalmi követelmények ellenőrzését illeti, szerintem ezt már kezdetben meg kell tenni, nem csak akkor, amikor már elkezdődött az aláírásgyűjtés. És támogatást kell nyújtani a kezdeményezéseknek is, például a fordítások által. Ha ez megtörténik, akkor azt hiszem, elérhetjük azt, hogy a polgárok ismételten és fokozottabban lelkesedjenek az új Európáért. A következő felszólaló másfél percben Anna Zaborska asszony uh, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy komoly előrelépés történt a Lisszaboni szerződés átültetése során. A polgári kezdeményezés ugyanis egy új eszköz az európai integráció számára. Az unió tagállamainak polgárai ugyanis az európai intézményekhez fordulhatnak, ugyanakkor a kezdeményezés joga egy demokratikus eszköz. és vannak ennek egyéb vonatkozatai is, amelyeket figyelembe kell venni. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzeti alkotmányok védelme prioritás kell, hogy élvezzen, ezt garantálni kell, ahogyan azt a bizottság is megjegyezte. Ez a kezdeményezés fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen, és szeretném hozzátenni, hogy nem szabad, hogy ürügy legyen, amely által a szubszidiaritás elvét veszélybe sodorjuk. Meg kell határoznunk egészen pontosan az alkalmazási kört, az eszköz hatáját, annak érdekében, hogy minden intézmény érdekei és a polgárok érdekei érvényesüljenek. Egy... Köszönöm szépen, um, Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a polgári kezdeményezésnek, és most pedig Hollandra váltanék, és elmondanám, hogy miért vagyok ennyire boldog. Nos, akkor elmondanám. Nagyon-nagyon örülök, hogy létezik ez a polgári kezdeményezés, hiszen ezzel az állampolgárok nem csak öt évente mondhatják el véleményüket, hanem közben is valódi szerepet játszhatnak az Európai Unióban. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az állampolgár tudja, hogy mikor kopogtathat nálunk. Nem csak nálunk kopogtathat, hanem az Európai Bizottság ajtaján is az átlag állampolgár tudja-e vajon, hogy mikor fordulhat a bizottsághoz? Azt hiszem, hogy nagyon nagy információs kampányt kellene még folytatni. Kritikus pont ezzel kapcsolatban az, hogy a polgári kezdeményezés csak akkor jó, ha minden európai szerv az egymillió polgári szavazatot vagy hangot valóban komolyan veszi. Nagyon fontos, hogy mindenki meghallgassa az állampolgárokat. Egy ha egy millió állampolgár mm, le akarja szavazni Strasbourgot, fogadjuk el. Következő felszólaló eh, Fiorello Provera úr. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a kezdeményezési jog, amelyet most biztosít a szerződés az európai polgároknak, hozzájárul majd ahhoz, hogy a népeket Európához és az európai intézményekhez közelítse, bizonyosan sokkal jobban, mint ahogyan ezt a költséges információs kampányok tették, amelyeket az EU finanszírozott, és amelyek mostanáig csak szerény eredményeket hoztak, hogyha látjuk például a szavazati arányokat. Ez az ez a kezdeményezés tovább erősíti a demokráciát kétségkívül, mert lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közvetlenül törvényeket javasoljanak, vagy más szavakkal ez a direkt, közvetlen demokrácia formája, amely a parlamenti demokráciához társul. Ezt az alkalmat nem szabad elvesztegetnünk. A bizottságnak egyszerűnek, érthető módon kell kidolgoznia ezt a kezdeményezési jogot, oly módon, hogy segíti a polgárokat, és őket már az eljárás kezdetétől segítés kíséri, tehát már az elő, aláírások gyűjtésétől kezdődően egészen a javaslatuk elfogadhatóságának megítéléséig. Ez az európai demokráciához konkrét hozzájárulást jelent. Következő felszólaló másfél percben Georgios Papa úr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συχνά... Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Nagyon gyakran hivatkozunk arra, hogy szükség van arra, hogy az európai állampolgárok részvételi arányát megnöveljük. Hogy szükség van arra, hogy az európai állampolgárok közelebb kerüljenek az európai intézményekhez minden tagállamban. A legutóbbi európai választásoknál is megállapíthattuk ezt, és azt láttuk, hogy nagyon sok tagállamban nagyon alacsony volt a részvételi arány. És időközben egy új tényről számolhatunk be, az Európai Unió ugye megváltozik, a Lisszaboni szerződésre szeretnék hivatkozni, ez egy nagyon fontos szerződés, olyan szerződés, amelynek középpontjában az állampolgár áll. Valóban arról van szó, hogy mi közeledni szeretnénk az állampolgárokhoz, a parlament, a tanács, a bizottság. Az polgári kezdeményezés valóban ennek az alapelméletnek a konkrét megvalósulása. A demokráciát lehet ezzel elősegíteni, a demokratikus egyenlőséget lehet megteremteni, nagyon jó, ha helyesen alkalmazzuk ezt a szabályt. A gyakorlatban majd kiderül, hogy hogyan is alkalmazzuk. A kollégák már említették, hogy nagyon fontos az, hogy elfogadható eljárás során alkalmazzuk ezt a polgári kezdeményezést, meg kell határozni, hogy milyen szabályokat kell tiszteletben tartani. Nagyon fontos tehát egy ilyen nagyon fontos kezdeményezést valóban gyümölcsözővé tenni. Zárásképpen elmondanám, hogy mi mindannyian felelősséggel bírunk. Ezt elő kell segítenünk a polgári kezdeményezést, és valóban tájékoztatnunk kell az állampolgárokat. Nekik meg kell érteniük, hogy most kezdettől fogva ezt az eljárást nekik kell elindítaniuk. És az üzenetünk világos kell legyen, egy egyszerű, könnyen érthető eljárásra van szükség, amely mindenki számára működik, az állampolgárok számára és működőképes legyen a parlament számára, a többi tagállam és intézmény számára és köszönöm következő felszólaló másfél percben carlos coelho úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselők, elhangzott az korábban, hogy eh, a Lisszaboni szerződés sohasem lép majd hatályba. Most pedig itt vagyunk, eh, és arról beszélünk, hogy hogyan kerüljön alkalmazásra a Lisszaboni szerződés. A Lisszaboni szerződés tartalmazza a demokrát, demokratikus deficit elleni küzdelmet, a parlament és a nemzeti parlamentek jogainak megerősítését, és nagyon fontos szerepet kapnak a polgárok is. Többek között ezen rendkívül innovatív polgári kezdeményezés által. Támogatom mindazt, ami elhangzott a többi kollega részéről, és hangsúlyoznám, hogy ezen eszköz Ezen eszközzel ügye, ügyelnünk kell, óvatosan kell bánnunk, hogy valóban egy európai kezdeményezésé váljon, és ne pusztán a polgárok egy korlátozott számú csoportjának a szócsöve legyen, vagy pedig néhány ország érdekét fejezze ki. Fontos, hogy a polgárok kapcsolódjanak be ebbe a folyamatba, ennek alapján kell szigorúbban vagy nagyvonalúban bánni a helyzettel. Én azt szeretném, hogy nagyvonalúbbak legyünk, és megoldásokat kell találnunk, olyan megoldásokat, amelyek által előmozdítjuk a polgárok részvételét a politikai folyamatban, máskülönben nem teszünk eleget a Lisszaboni szerződés szellemének és az európai szellemnek, hiszen a polgárok több Európát akarnak, több politikai részvételt, és dinamikusan kívánnak részt venni a folyamatokban. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisár, kollégi. szépen. Biztos Szeretnék arról szólni, hogy nagyon meg vagyok elégedve azzal kapcsolatban, hogy ma erről a kezdeményezésről beszélhetünk. Ez a kezdeményezés nyilvánvalóan csökkenteni fogja a demokratikus deficitet, talán teljesen meg is szünteti. A demokráciát segítjük elő. Ma a demokrácia néhány kutatás eredményét eh, elemezve azt látjuk, hogy úgy érzik, hogy a demokratikus párbeszéd nagyon fontos szerepet játszik. Nagyon fontos, hogy a választásokat demokratikus választásnak tekintik, és nem többnek. Ez nem feltétlenül pozitív, az állampolgárok egyre passzívabbak az európai politikát illetően. Ha megnézzük a szavazásoknál, a választásoknál a részvételi arányt, hát ugye nem volt nagyon nagy, az is látjuk, hogy egyfajta szkepszis alakult ki az intézményekkel kapcsolatban. Az Európai Parlament az új szerződésnek köszönhetően új hatásköröket rendelkezik, és az állampolgároknak joguk van ilyen kezdeményezéseket véghez vinni. Ennek nagyon örülök, európai szinten is úgy tűnik, hogy kialakul valami, amit az európai demokrácia projektjének nevezhetnénk, és azt gondolom, hogy nagyon nagy eredményt értünk el, de az európai demokráciát tovább kell építeni, ki kell építeni más területeken is, például az Európai Bizottság kinevezésénél. Vannak olyan területek, ahol az európai intézmények, a legfontosabb európai intézmények demokratikusan még kívánni valót hagynak maguk mögött. Tehát nagyon üdvözlöm ezt, a demok- demokráciát erősítő intézményt. Másfél percben Salvatore Iacolino úr. Köszönöm, elnök úr biztos úr kollégák, ez a mai egy nagy lehetőség és értéket jelenthet, hiszen ez egy részvételi, demokratikus részvételi eszköz, amelyet a polgároknak biztosítunk, mégpedig a Lisszaboni szerződés révén. Az a tény, hogy néhány hónap elteltével erről a tényről beszélünk, azt hiszem, hogy már önmagában is egy abszolút védendő érték döntő jelentőségű lépés lesz ez, amelyet pontosan meg kell határoznunk, azaz, hogy hány tagállam részvételére van szükség egy ilyen kezdeményezéshez. Megfelelő kritériumokat kell használnunk, amely összeköti a polgárok lendületét, lelkesedését, hogy részt vegyenek a demokratikus folyamatokban, annak érdekében, hogy ez az eszköz demokratikusan értékes legyen. Egyszerűsített, könnyű eljárásokra van szükség. Azt hiszem, hogy az elmúlt héten nagyon nagy hajlandóságot tapasztalhattam ez ügyben, és megnőtt a tudatosság a fiatalság körében is, azt illetően, hogy mit akarnak Európától, és ahogyan tapasztalják a Lisszaboni szerződés következtében változó Európát. Ez tehát egy olyan eszköz, amely a közösséget szolgálja, ugyanakkor az intézményeket és a parlamentet is. Ezért a parlament, a bizottság és a tanács együtt kell, hogy döntsenek az egyszerűsített eljárásról. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Jakab úr tisztelt képviselőtársaim a következőkben a catch the eye szisztéma alapján fogok szót adni igen sokan jelentkeztek nem tudok mindenkinek szót adni előre bejelentem elsőként egy percben martin kastler úr. kastler úr. herr Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Én egyike vagyok azoknak, akik ezt a polgári kezdeményezést létrehozták. Azt hiszem, hogy ma az az öröm ér minket, hogy egy lehetőségről beszélünk a polgároknak, és aztán döntsünk erről, és ezt be lehet kapcsolni a demokratikus munkába itt Európában. Ez egy lehetőség a nagyobb demokrácia érdekében fellépni, az európai kérdések iránti közömbösséget leküzdeni. Két kérést szeretnék önökhöz intézni hogy ezt az ügyet a végső fázisba hozzák. Egyrésztről európaiként technológiai szempontból haladók vagyunk, tehát az internet lesz az az a média, amelyel elektronikus aláírás révén, amely jogilag kötelező jellegű, a polgári kezdeményezés 1 millió aláírással lehetséges lesz. És ez csupán csak az első lépés, amit most látunk. Én egy lépéssel tovább lépnék. Amikor polgári kezdeményezési jogról beszélünk, akkor az lenne a kívánalmam, hogy a polgárok esetében, amikor van egy ilyen kezdeményezés és elegendő szavazat áll fenn, akkor a polgárok döntésére is legyen lehetőség. Ez lenne a kívánalmam, hogy Európában is legyen ilyen. Köszönöm. Következő hozzászóló Lídia Geringer de Odenberg asszony. Egy percben. Köszönöm szépen. A nyilvános konzultációk lezárultak a polgári kezdeményezés témájában, és látható, hogy körülbelül, hár, hogy pontosan 332 polgár vette ebben részt. Ebből is látható, hogy az Európai Unió összes intézményének mindent latba kell vetnie, hogy tényleg működjön ez a kezdeményezés. Ugyanis nagyon kevés polgár tud egy ilyen eszköz létezéséről egyáltalán, de ez a konzultáció jelzi, hogy milyen irányban kell dolgoznia az alkalmazás során, az átültetés során a bizottságnak. Egyértelmű előírások kellenek arról, hogy hogyan kerül sor az aláírásgyűjtésre, és gondoskodnunk gondoskodnunk kell arról, hogy minden tagállamban ugyanazon előírások érvényesüljenek, például ami az életkort illeti. Továbbá az ex ante értékelés az elfogadhatóság. A kezdeményezők nem hihetik azt, nem szabad, hogy azt higgyék, hogy az elfogadhatóság azt is jelenti egyben, hogy egy ilyen polgári kezdeményezésről a bizottság javaslatot tesz majd. El kell érnünk azt, hogy egy széles körű vitát kezdeményezzünk európai témákról, és ezért nagy érdeklődéssel várok egy jogalapra ezzel kapcsolatban. Következő hozzászóló Andrew Bronze, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! a népszavazás felhasználása, a direkt demokrácia, ez nem a demokráciának egy exotik változata, ez az eredeti változata. Az emberek által kormányzás, nem pedig az emberek nevében történő kormányzás. Tehát hálásnak kéne lennünk a franciáknak, hogy ezt bevezették, de szerintem nem. Az EU csak akkor szereti a demokráciát, ha tudja kezelni. És csak azt szereti, ha azt hallja, amit hallani akar. Az ilyen népszavazást nem hiszem, hogy az EU hatáskörök által kell legyen behatárolva. Tehát ne az EU által képviselt emberi jogok álláspontját képviseljük, tehát például a szólásszabadságot, a gondolkodásszabadságot ne korlátozzuk. A demokrácia az emberek által kormányzást illeti nem pedig önkényesen kiválasztott emberek kormányzására van szó. Nagyon nehéz ezt elfogadni. Európa egészében nem egységes nép. Egyébként talán az lett volna, ha nem kormányoznánk. Hát jobb, mint a semmi ez a kezdeményezés, azért mondjuk azt, hogy ez egy üres ígéret ez a kezdeményezés, kérem szépen. A következő hozzászóló Elena Basescu asszony, egy percben. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că introducerea inițiativei cetățenești azt kell mondanom, hogy ez az állampolgári kezdeményezés a Lisszaboni szerződésben nagyon fontos a demokrácia konszolidálása szempontjából. Nagyon fontos az is, hogy konszolidálni kell a demokráciát. A népszavazás ennek nagyon kiváló eszköze. Én szeretném önöknek elmondani, hogy Romániában 2004 óta három népszavazást tartottak. A legutóbbi népszavazás témája az arról szólt, hogy egy kamarássá alakítsuk át a romániai parlamenti rendszert. 51%-os volt a részvétel, és a választók nagy többsége támogatta a javasolt intézkedést. Üdvözölni szeretném a bizottságnak ezt a széleskörű konzultáció biztosító kezdeményezését. Azt hiszem, hogy ugye meghatároztuk, hogy hány tagállamnak kell aláírásokat gyűjteni, és hány aláírás kell gyűjteni. Na, Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy ön szerint mikor fog hatályba lépni ez a szabályozás? Szerintem mielőbb be kellene vezetni. Hozzászóló Olga Szenalova asszony, egy percben. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az európai Unió esetében eddig gyakorlat volt a kredibilitás, a hitelesség hiánya, és ezt bizonyították az európai választások során tapasztalt alacsony részvételi arányok, mert a polgárok úgy gondolták, hogy nem tudják befolyásolni az európai folyamatokat. Ezért örvendek ennek a kezdeményezésnek, amelyet a Lisszaboni szerződés tesz lehetővé. És a nyilvános konzultáció is rendkívül fontos. Egyetértek a legtöbb javaslattal, amelyek, eh, amelyekről eddig hallhattunk, de szeretném, hogyha segítséget nyújtanánk és biztosítanánk azt, hogy a polgárok elfogadják mindezt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy bizonyos korlátozások túl messzire mennek, mint például a tagállamok eh, minimális száma, amely szükséges eh, tehát a tagállamok egy harmada, ahogyan azt javasolták, kilenc tagállam, azt hiszem, hogy elbátortalanító és egyáltalán nem realisztikus. Éppen ezért csökkentenünk kellene ezt 20%-ra. Ez ugyanis egy kedvező lépés lenne, és nagyobb hangsúlyt helyeznénk a mikrorégiókra, kisebb régiókra és az európai

A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi a civil társadalom szerepének erősítését az európai intézményekben, és lehetőséget ad a polgároknak, hogy jogalkotási kezdeményező lépéseket tegyenek. Ezáltal legalább egy millió állampolgár kérheti fel a bizottságot arra, hogy egy jogalkotási javaslatot terjeszten elő egy konkrét területen. Ugyanakkor felettébb nehéz ennyi aláírást összegyűjteni annak érdekében, hogy egy hatékony részvételi mechanizmust alakítsunk ki, biztosítanunk kell, hogy a polgárok hozzáférjenek ehhez a mechanizmushoz, és a polgároknak meg kell adni a lehetőséget, hogy egyszerűsített eljárás keretében tegyenek kezdeményező lépéseket. A Lisszaboni szerződés már megerősíti ezt a kezdeményező jogot, a gyakorlatban ez nem valósult még meg. A különböző opciókat nem vitattuk meg, és a bizottság sem terjesztett elő egy cselekvési tervet arról, hogy a demokratikus elszámoltathatóság és az átláthatóság hogyan érvényesül, nehogy a nagy érdekek csapdájába essenek a polgárok. Tehát a civil párbeszéd nagyon fontos egy demokratikus európai modell szempontjából, és mi egy intézményi keretet szeretnénk, és arra kérnénk a bizottságot, hogy tegye meg az összes szükséges lépést ennek érdekében. Az utolsó felszólaló a catch the eye szisztém alapján sean kelly úr. egy percben. Nos, a kollégáimhoz csatlakozva szeretnék szólni. Szerintem ez egy nagyszerű létesítmény az állampolgárok számára. Most pedig írről angolra vált a tisztelt úr. Nos, ami amikor azt mondják, hogy az Európai Unió igazából hatalma gyakorlásának eszközeként tekinti, nem pedig igazi demokratikus eszköznek, de különbség van a között, hogy valamit egy szerződésben meghatározunk, és egy hatályba léptetjük, ugye ez nem ugyanaz. Tehát azt gondolom, hogy ha úgy tetszik, talán emberrablás áldozatául is eshetne ez a kezdeményezés, ha nem figyelünk oda. Tehát valakik ellophatják ezt a gondolatot de Rossza úr azt mondta, amit mondott tehát, azt mindenképpen megfontolandó. Másrésztről azt hiszem valódi potenciállal bír ez, ez a kezdeményezés. Kaster úr is említette, hogy hogyan lehetne az aláírásokat gyűjteni. Szerintem a konkrét megvalósulása kapcsolatban megfontolandók az elhangzott javaslatok. Tehát nagyon fontos megjegyezni, hogy a hét mely napján lehet ilyen intézményeket vagy intézkedéseket hozni. Köszönöm szépen, írul is elmondta az úr. Most ezzel a catch the t befejeztük, végezetül megadom a szót a tanács nevében Diego López Garrido államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr. Nos, ki kell, hogy fejezzem megelégedésemet az itt elhangzott vitával kapcsolatban, amely egyébként az Európai Parlament kezdeményezéséből valósult meg, hiszen a parlament akarta, hogy egy vitát tartsunk erről a polgári kezdeményezésről. Úgy gondolom, hogy különböző felszólalásokban láthattuk az egyöntetű véleményt arról, hogy a képviselők támogatják ezt a kezdeményezést, illetve azt, hogy ez egy prioritás legyen a spanyol elnökség a tanács számára, és támogatták azt is, hogy gyorsan alakítsuk ezt ki. Ebben a tekintetben tehát látható volt, hogy önök mindannyian ezt nagy megelégedéssel fogadták. Sefcovics úr is 31-én, március 31-én előterjeszti majd a tervezetet és köszönöm a bizottságnak is ezt a gyorsaságot, illetve ezt a nagy érdeklődést, lelkesedést, amelyet mutatott ezen téma irányában, mert ezen pillanattól kezdve elkezdhetjük a jogalkotási munkát, ami remélhetőleg minél hamarabb elkezdődik, és ezen jogalkotási kezdeményezést a gyakorlatban is megvalósíthatjuk, hiszen gyakorlatilag mindenki, aki felszólalt, kifejezte, hogy ez mennyire szükséges, sürgős és nélkülözhetetlen is. Úgy gondolom, hogy széleskörű támogatásban részesült a különböző frakciók részéről ez a kezdeményezés, a különböző képviselők részéről, még azok is, akik nem támogatták, például ha Kamal úr sajátos, Kamal úr sajátos hozzászólására gondolok, ő a polgári kezdeményezést azt ezzel kapcsolatban azt állította, hogy ez majd gyengíti az uniót. Ugye Kemal úr nincs itt, de sajnálatos módon rossz hírekkel szolgáljak számára, ugyanis ez a kezdeményezés éppen ellenkezőleg megerősíti majd az Európai Uniót. Egyáltalán nem fogja gyengíteni, hanem éppen ellenkezőleg megerősíti majd, hiszen ez egy olyan kezdeményezés, amely végeredményben erősíti azt a két alapelvet, amelyre az Unió épül, a demokrácia és a polgárság. Ez a két nagy politikai pillér, amelyre az Unió épül, a demokrácia és a polgárság. Ez tehát egy olyan kezdeményezés, amely bizonyos mértékig arra törekszik, hogy kompenzálja ezt a paradoxont, amelyet tapasztalhatunk az Európai Unióban, ahol egyre nagyobb a hatalom, és a parlament is egyre nagyobb hatalommal, befolyással bír, egyre nagyobb befolyás gyakorol a polgárok életére, ugyanakkor a politikai vitában ez nem tükröződik, ez pedig egy paradoxon, és ez magát a demokráciát is érinti. És ez a polgári részvétel, ez a polgári kezdeményezés pedig számos európai szintű, európai dimenziójú vitát, ahogyan azt Mendez de Vigo úr is megjegyezte, európai ügyé emeli, hiszen ezáltal kapcsolatba kell, hogy lépjenek különböző országokból az emberek. Tehát ennek nagyon is van egy európai értelme és ez kétségtelenül egy módja annak, hogy erősítsük ezt a demokráciát és a polgárságot. A polgárság az európai démosz, amelyről ugye Cassini úr is beszélt, és a bizottság is ugye majd foglalkozik ezzel a kezdeményezéssel. A polgárság rendkívül fontos az Európai Unió gyökereiben található, ahogyan azt eh, Hauregi úr is említette, és Sógor úr is utalt erre, Hefner kollégák szintén. És eh, Keszlet képviselő szintén hangsúlyozta, hogy eh, alkalmazni kell ezt a kezdeményezést. Tehát ez egyfajta felszólítás a polgárok felé, hiszen az európai civil identitás akkor alakul ki, hogyha a gyakorlatban megvalósítjuk ezt a kezdeményezést. Nem pusztán akkor, amikor az embernek van egy joga, hanem amikor érvényesíti ezt a jogot, gyakorolja. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy amint ez a kezdeményezés a gyakorlatban megvalósul, ezt megtegyük. Köszönettel tartozom tehát a bizottságnak és az Európai Parlamentnek is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan és nagy figyelemmel kezeli majd ezt az ügyet a bizottság. Jakolino úr is említett egy gyorsított eljárást, amelynek értelmében minél hamarabb megvalósulhat ez a kezdeményezés, és Baszeszku asszony is hozzászólásában arra szólított fel bennünket, hogy valóban gyorsan átültessük a gyakorlatba ezt a kezdeményezést. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, államtitkár. Nos, végezetül megadom a szót biztos úrnak, Sefcovics biztos úrnak, a bizottság elnök helyettesének. Köszönöm, elnök úr. Először is Diegónak szeretném megköszönni ezt a kitűnő összefoglalást a mai vitáról. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásáért, illetve a pozitív elvárásokért, amelyeket megfogalmaztak ezen polgári kezdeményezéssel kapcsolatban biztosíthatom önöket arról, hogy a lehető leghamarabb előterjesztjük ezt a javaslatot, amint elfogadásra kerül. Vannak időbeli korlátok, illetve a javaslatot még nem sikerült véglegesíteni, ezért a részletekben nem tudtunk belemenni. De nagyon hálás vagyok a különböző nézeteikért, illetve véleményekért, mert ezek valóban tükrözik azon nézeteket és véleményeket, amelyeket az előkészítő fázisban is összegyűjtöttünk. Számos kérdésben egyetértünk, így például az átláthatóságban. Biztosíthatom önöket arról, hogy megoldást keresünk, olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy kik a kezdeményezők, a szervezők, és hogyan finanszírozzák a kezdeményezést. Hogyha ez a kezdeményezés valóban a polgároké, eredeti és európai kezdeményezés, akkor elértük a célt. Azt hiszem, hogy ezen elemeknek szerepelniük kell, mert ezáltal tudjuk megfelelően felhasználni ezt az új eszközt. Mindannyian egyetértünk a gyakorlati kérdésekben. Egy olyan rendszert szeretnénk, amely felhasználóbarát, egy olyan rendszert, amely által nem az a polgárok érzése, hogy egy fáradtságos folyamaton kell keresztül menniük annak érdekében, hogy az aláírásukat összegyűjthessék. Tanulmányozunk tehát ezen lehetőségeket, opciókat, és azt is megvizsgáljuk, hogy a modern információs technológiákat hogyan tudjuk felhasználni, hiszen ezek jellemzik a 21. századot. Egyértelmű, hogy a rendszerek, az aláírások azonosításának rendszere különböző tagállamonként. És egy egyértelmű válasz, amely kiderült a nyilvános konzultációból, az az, hogy a polgárok szeretnék az egységesítést, amikor az aláírások gyűjtéséről és hitelesítéséről van szó. Ugyanakkor a tagállamoktól azt az egyértelmű jelzést is kaptuk, hogy egy túl bonyolult, túl komplikált eljárást szeretnének elkerülni, hiszen végeredményben a tagállamok lesznek azok, a tagállami hatóságok, akiknek majd hitelesíteniük kell az összegyűjtött aláírásokat, hogy meggyőződhessenek a polgári kezdeményezés valóságáról. Érdeklődéssel és figyelemmel hallgattam azon kérésüket, hogy egyértelmű legyen az eljárás, amint ez a kezdeményezés sikeres, és amint sor került a kellő számú aláírás összegyűjtésére. Biztosíthatom önöket arról, hogy mindent megteszünk. A javaslatban egyértelmű határidők szerepelnek majd arról, hogy mikor, milyen időkereten belül kell a bizottságnak reagálnia, amint elfogadhatónak minősült egy polgári kezdeményezés. Hallhattuk a véleményeket, és ebből az derült ki, hogy valószínűleg a legbonyolultabb kérdés az elfogadhatóság tisztázása. Hogyan tudunk egy olyan megoldást találni, amely által elkerülhető a polgárok frusztrációja? Hogyan tudjuk az uniós érdekeket védeni? Hogyan tudjuk a polgári kezdeményezést komolynak minősíteni. Hogyan maradhat ez komoly? Azt kell mondjam, hogy ezen kérdésekre és némileg ellentmondó kérésekre tanulmányozzuk a választ. Megvizsgáljuk a különböző opciókat, amely által biztosíthatjuk a kezdettől fogva az európai értékeket és az emberi jogok érvényesülését. Ugyanakkor fontos az is, hogy tisztán lássuk a helyzetet és egyértelműek legyenek a kezdeményezések, és látható legyen az életképesség, a megvalósítási potenciál, hiszen nem szeretnénk minden egyes héten, vagy minden második héten kényes kérdésekben aláírásokat gyűjteni és az ilyen kérdésekben az elfogadhatóságról nyilatkozni, mert akkor ez a bíróság elé kerül és az egyetlen oka annak, amiért sor kerül ezen javaslat előterjesztésére, az gyakorlatilag az adott szervezet ön reklámja, amikor politikai tőkét próbál ebből kovácsolni. Reméljük tehát, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt arról, hogy az a kapcsolatban, hogy ez az elfogadhatóság hogyan legyen arányos, a kritériumok hogyan legyenek arányosak. Egy rövid választ adnék a civil társadalommal való párbeszéd témájára. Azt hiszem, hogy a polgári kezdeményezés a legjobb válasz. Ugyanis nagyon jó a struktúrált párbeszéd az EGSB-vel. Két héttel ezelőtt folytattam velük párbeszédet, és úgy gondolom, hogy széleskörű nyilvános konzultációra kerül sor a smart jogalkotási javaslatok által, és ezeket is fokozottabban felkívánjuk használni a jövőben és mivel lassan elfogy az időm, még azt szeretném jelezni, hogy remélhetőleg ismét visszatérhetek önökhöz hamarosan egy javaslattal, és remélem, hogy ezt a kérdést együtt megvitatjuk majd, és számítok arra, hogy ez egy dinamikus és gyors eljárás, hogy ez az eszköz minél hamarabb megvalósuljon. Köszönöm. Alelnök úr, ezzel ebben a témában a vitát berekeztem szves engedelmükkel áttérünk a következő napirendi pontra a bizottság nyilatkozata a tibeti helyzetről.